So, dear members, I will begin um, to chair that. Kezdjük is az ülést. Kezdjük el a szakbizottságon ülését. Az elnökünk sajnos nem ér időben Brüsszelbe, csak fél hatra várjuk, másfél óra múlva ér ide. Az elnök tehát felkérte az alelnököket, hogy ők elnököljék ezt a mai ülésünket, ezt most én fogom megtenni. És mivel ma délután később kezdődik az ülésünk, egy javaslatom lenne a napirend módosítására, ezt ki is adtuk. A bizottságtól, a bizottság közös kutatóközpontjából van itt meghívott vendégünk, ezért szeretném, hogyha az ő előadásuk időpontján nem változtatnánk, és az ötös napi rendi pontot tehát így a négyes elé vennénk. A négyes a Hetman féle tervezett bemutatása, úgyhogy így módosítanánk a napi rend ö, sorrendjén. Most egy kérdésem az, hogy ezzel mindenki egyetérte. A képviselőkre nézek, tisztelt kollégákra. Úgy látom, hogy nincsen ellenvetés. Ezzel akkor módosítottunk a napi rendünkön. Második napirendi pont a jegyzőkönyvek elfogadása március 26-27-i ülés jegyzőkönyve interneten elérhető. Javaslom, hogy a szokásosnak megfelelően, hogyha a mai ülésünk során nincsen ellenvetés, akkor ezen jegyzőkönyveket jóváhagyottnak tekintjük. Nincsen ellenvetés, akkor ezek jóváhagyottak. Ötös napi rendi ponthoz értünk. Sok képviselő láthatta a közös kutatóközpont kiállítását Strasbourgban a márciusi plenáris ülésen. A kiállítás tíz standból állt. Az egyik a regionális politikával foglalkozott, de sok más stand is releváns volt a szakbizottságunk munkája szempontjából. Üdvözlöm ma délután körünkben Emanuela Bellant, aki a Közös Kutatóközpont intézményközi, nemzetközi kapcsolatokkal és outreach foglalkozó egységének a vezetője. Bemutatja nekünk a közös kutatóközpont szerepét a nemzeti, regionális és helyi önkormányzatokkal kapcsolatos munkájukban, segítenek nekik abban, hogy tájékozottan dönthessenek a politikai döntéseikben. És ezen kívül bemutatja nekünk a Science Meets Parliament kezdeményezést. Először is megadom a szót Belán asszonynak körülbelül 15 percben, majd pedig a képviselőknek adom meg a szót, hogy feltehessék a kérdéseiket, elmondhassák az észrevételeiket. Körülbelül 5 óráig foglalkozunk ezzel a napi rendi ponttal. Belán asszonynak meg is adom a szót, amennyiben megérkezett. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak, és felkérték a közös kutatóközpontot, hogy mutassuk be az önök szakbizottságának a munkánkat, és köszönet a tolmácsoknak is. Ha működik a prezentáció, akkor kezdem is. Az Európai Bizottság közös kutatóközpontjából jöttem, ez a bizottság egyik szolgálata. Röviden bemutatnám a felhatalmazásunkat. Tudományos és ismereti szolgáltatás a bizottságnak dolgozunk, tehát ez egy főigazgatóság. Nemrég ünnepeltük a 60. évfordulónkat, tavaly. Tudományos laboratóriumként, kutatóintézetként működtünk, működünk, különböző területeken, atomenergiától, egészen más, különböző területekig foglalkozunk feladatokkal, és nagyon sokat foglalkozunk a tudás menedzsmenttel is, erre még majd visszatérek. A szakpolitikai döntéseket segítjük, általában a bizottsági döntéseket. Több mint 20 bizottsági szolgálattal dolgozunk együtt, és több mint 20 szolgálatnak nyújtunk szolgáltatást, és Készen állunk arra, hogy a nemzeti, helyi és regionális szinten is segítsük a politikai döntéshozók munkáját. Független, tudományos szakvéleményeket készítünk, mindig is tudományos alapon járunk el, nincsen semmilyen szakpolitikai célunk, függetlenek vagyunk. A politikai döntéshozatal minden ciklusában jelen vagyunk. A munkánk 30%-a a szakpolitikai döntések előkészítésével foglalkozik, 70%-a pedig a végrehajtással. Tehát itt a végrehajtással kapcsolatosan vagyunk leginkább aktívak nemzeti, regionális szinten. Hiszen az európai szakpolitikák végrehajtása leggyakrabban helyi szinten történik. Beszéltem a tudásmenedzsmentről, azért tettem, tettem ezt, mert nagyon fontos, hogy tudományos eredményeket, tudást hozzunk létre, de rengeteg ilyen jellegű ismeret már rendelkezésre áll, ezért még fontosabb az, hogy a már meglévő ismereteket megfelelően tudjuk felhasználni. Ezért hoztunk létre úgynevezett knowledge centereket, ismeretközpontokat, ezek virtuális habok. Más főigazgatóságok és a mi főigazgatóságunk munkatársai és a bizottságon kívüli szakértők is együttműködnek abban, hogy a már meglévő adott témával kapcsolatos ismereteket validálják, vagy azt esetleg más formában, jobban érthető és felhasználhatóbb formában tálalják a döntéshozók számára. Szeretném kiemelni a területi politikákkal foglalkozó ismeretközpontunkat. Öt ilyen központ létezik. Az első 2015-ben, a második a terület területi politikákkal foglalkozó ismeretközpont. Erre még majd visszatérek. Szeretnék néhány példát bemutatni most önöknek. A közös kutatóközpont támogatja a tagállamokat és a régiókat. Miért is tartjuk mi fontosnak, és miért gondoljuk, hogy önök számára is fontos, hogy együttműködjünk? Számunkra fontos és nagyon érdekes együttműködni a régiókkal, a városokkal, a helyi, regionális szintű döntéshozókkal, mert ez nagyon fontos kapcsolat számunkra a valósággal, az EU szakpolitikák helyszíni végrehajtásával. És ezért mi visszacsatolást kapunk arra vonatkozóan, hogy az EU-s szakpolitikák hogyan is működnek a valóságban. A régiók számára pedig mi nagyon komoly adathalmazzal, információhalmazzal, tudományos anyagokkal, modellezési lehetőségekkel, networking lehetőségekkel, bevált gyakorlatokkal tudunk szolgálni. Mindig az a cél, hogy a helyi politikai döntéshozók számára ismeretet tudjunk átadni, amely segítségével aztán jobb döntéseket hozhatnak a polgárok számára. Ez egy további példa. A városi adatplatform. Ez a platform a, az előbb említett ismeretközpont által felajánlott információk egyik része, a regionális politikával kapcsolatosak ezek. Ezen ismeretközpont, vagy Knowledge Center segítséget nyújt a régióknak és a városoknak abban, hogy meghatározzák, végrehajtsák és felülvizsgálják a kutatási és innovációs stratégiájukat a smart specializációban. Ez egy olyan megközelítés, amelyel olyan stratégiákat lehet meghatározni, amelyek az adott terület vagy régió potenciájára és lehetőségeire épül. És közben nagy hangsúlyt fektet a vállalkozókedvű és nagyon is inkluzív alapokra, amelyekbe bevonják a kutatókat, a vállalkozókat és a helyi közösségben meglévő ismeretekre épül azért, hogy jobban megcélozhassák az Európai Uniós alapokat. Az ismeretközpont különböző eszközöket ajánl fel, és különböző tanácsadási mechanizmusokat használ. Ez az egyik példa, ez a városi területek számára lehet hasznos. Amit itt láthatnak, ugyanez látható a honlapunkon. Ez egy elég grafikus bemutatása a városokkal kapcsolatos adatainknak vannak a gazdaságra, a városfejlődésre, közlekedésre, környezetvédelmi, egyéb területekre vonatkozóan, és ezeket láthatjuk, ezeknek a változását az idők során. Ezek hasznos adatok lehetnek a politikai döntéshozók számára a jövőbeni politikák kialakításában. Ez egy további példa, Ez a PM2,5 atlasz több mint 400 városi területet elemeztünk, és ebből kiderül, hogy milyen szennyezési források léteznek nagyon részletes földrajzi felbontásban. Itt megint csak a helyi döntéshozók mérhetik fel pontosabban, hogy honnan származik a szennyezés egy adott városban. Az adott városból, vagy a környező területekről, a közlekedés miatt van -e ez így, vagy a fűtés, vagy a mezőgazdaság -e az okozója ennek a szennyezésnek. És így ők célzottabban tudják meghatározni a politikai döntéseket, hogy ezen problémára megoldást találjanak. Energiahatékonyság. Ez megint csak része az S3 platformnak, tehát az intelligens specializációs platformnak az energia területén. A fűtés, a hűtés, a szennyezés több mint felét adja a városokban. Ezen platform segíthet a helyi döntéshozóknak abban, hogy beazonosítsák az energiahatékony megoldásokat, és hogy megtalálják a forrásokat arra, hogy fenntarthatóbb, tisztább energia mixet tudjanak kialakítani az adott városban. Ez megint csak egy példa arra, hogy mi milyen szolgáltatásokat nyújtunk. Az ellenálló képesség megint csak egy olyan téma, amely egyre nagyobb hangsúlyt kap. Ez itt egy olyan modell, amelyet a mi tudósaink fejlesztettek ki. Részint földrajzi adatokból merít, és matematikai modellezésekből, modellekből, és együttműködünk a helyi önkormányzatokkal, például a milánói város vezetésével, és a mi tudósaink abban segíthetnek a helyi önkormányzati döntéshozóknak, hogy a helyi infrastruktúra, a helyi szolgáltatások ellenállóbbá váljanak, hogyha valamilyen probléma merül fel és így jobban tudják tervezni a város ellenálló képességét is. Ez egy olyan eszköz, amely nemrég vált elérhetővé, és a parlamentben már máshol is bemutattuk. Itt a városok, kulturális és kreatív városok megfigyelő központja vagy monitorja ez. 180 várost elemzünk, és adatot gyűjtünk be arról, hogy a gazdaságban milyen szerepe van a kulturális és a kreatív aspektusoknak. Hogy hány múzeum van, hány színház van. Ez megint csak egy olyan eszköz, amely a helyi vezetők vagy a polgárok számára jó képet ad arról, hogy az ő városukban milyen a helyzet, és ezt össze tudják hasonlítani más városokkal. És azért is nagyon érdekes ez az eszköz, mert a gazdasági válság után azt láttuk, hogy azon városok, ahol nagyon gazdag a kulturális és a kreatív ágazat, nos, ezen városok jobban ellen tudtak állni a válságnak. Úgyhogy egyfajta ihletet tud ez adni, és segítséget. Ez csak egy csekély része azon eszközöknek, és azon tanácsoknak, és adathalmaznak, és mechanizmusoknak, amelyeket mi fel tudunk kínálni. A bejáratnál két kézikönyvet is megtalálhatnak. Az egyikben az összes eszközzel megismerkedhetnek. Nagyon szívesen állunk rendelkezésre. A másik pedig konkrétan a regionális dimenzióval foglalkozik csak. Hogyha bárki szeretne további információt, akkor nagyon szívesen állunk rendelkezésükre. Most pedig szeretném bemutatni a legújabb, legfrissebb kezdeményezésünket, amelynek a címe a Tudomány találkozik a parlamenttel, a Tudomány találkozik a régiókkal. Ez egy kísérleti projekt, amelyet a parlament kedvesen engedélyezett számunkra, egy egymilliós programról van szó, amely 2015-ben indult. Először az Európai Parlament itt Brüsszelben működtünk együtt, majd pedig kiszélesítettük az együttműködők körét, és a helyi nemzeti parlamentekkel is együttműködtünk. Ez a kísérleti projekt elindult, és elfogadtuk a finanszírozási keretét is, három tevékenységet fog lefedni. Először is 600 ezer euró, ez az első tevékenység, amelyel a tudomány találkozik a parlament, a tudomány találkozik a régiókkal, elnevezésű programokat fogunk szervezni a régiókban, a városokban. Az az alapötlet, hogy olyan pillanatokat teremtsünk, és olyan helyeket teremtsünk, olyan témákat, amelyekkel és ahol a parlamenti képviselők, illetve a tudomány képviselői találkozni tudnak egymással. Mindennek kettő oka van, egyrészt az, hogy ott van ez a probléma, amelyet mindannyian nagyon jól ismerünk, a fake news, az álhírek, amelyek annak is betudhatóak, hogy nincsenek elég adatok, tehát nem használjuk fel az adatokat, még mielőtt valamiben megegyeznénk, és a mentén szakpolitikát alakítanánk ki. A második ok pedig az, hogy a tudományok nem, a tudósok nem tudják, hogy hogyan beszéljenek a politikusokkal, és a politikusok sem tudják, hogyan beszélnek a tudósokkal, tudományos életképviselőivel. Éppen ezért szeretnénk ezeket a pillanatokat megteremteni, és hogyha lehet, minél hosszabb távon olyan fórumokat teremteni, ahol ezek az eszmecserék folytatódhatnak. Olyan témákat is beazonosítottunk, amelyekre majd szervezzük, amelyeknek a mentén szervezzük majd ezeket az eseményeket. A legfontosabb számunkra az, hogy a mm, téma fontos legyen és érdekes legyen a helyi szinten. Lehet ez bármi, a bortermelő régiók jövője, környezet, gazdaság, bármi, ami helyi szinten érdekes lehet. Kik is jelentkezhetnek? Nemzeti parlamentek, vagy mm, régiós parlamentek, lender parlamentek, vagy helyi, városi szinten első szintű parlamentek. Az a célunk, hogy finanszírozzuk ezeket az eseményeket, illetve a tanulmányokat is, amelyek amelyek előkészítik ezeket az eseményeket, vagy pedig amelyek az események után készülnek a jövőbeli politika alakítás céljából. A régióknak arra is van lehetőségük, és tényleg bátorítjuk őket erre, hogy közt ö, alakítsanak ki ö, partnerségi kapcsolatokat, és együtt ö, oldjanak meg olyan kérdéseket, amelyeket, amelyek mindannyiukat érintik, vagy esetleg mondjuk az egyik régiónak már van is válasza egy felmerülő kérdése. Nem tudom miért, még mindig arrébb a dia. Tehát ez egy jó lehetőség lesz arra, hogy új kapcsolatokat teremtsenek egymással a régiók. És akkor utolsó dolog, így nagyon gyorsan, kutatási infrastruktúra, csak tájékoztatásképpen mondom el, hogy a közös kutatóközpontnak öt tagállamban, Belgiumban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában és a Spanyolországban van székhelye, ahol is 69 kutatási infrastruktúrát működtetünk, ez egészen a nagy nukleáris infrastruktúrális kutatásokig elmegy. Az a kezdeményezésünk, az a célunk, hogy, célunk, hogy ezeket az infrastruktúrákat megnyissuk a tudományos élet képviselői, vagy esetleg vállalkozások felé, illetve a tagállamok, illetve társult országok vállalkozásai felé. Hogyha egyetértünk valamilyen projektben, amely közös érdekünk, tehát a, a helyi partner, illetve a közös kutatóközpont érdeke is, akkor persze együtt tudunk működni, és az ipar felé is tudunk nyitni, hogy teszteket, kutatásokat, kísérleteket végezzünk, amelyeknek a végén esetleg új termékek születnek meg, és a gazdaság is fel tud lendülni. Ezek a mostani pályázatok, ezeket meg lehet találni a honlapunkon is. Ezzel pedig szeretném lezárni az előadásomat, és szeretnék még egyszer köszönetet mondani, hogy meghívtak. Hogyha bármi, amit mondtam, vagy ami a brosúrában szerepel érdekes önöknek, vagy a választókörzetüknek, akkor kérem vegyék fel velünk a kapcsolatot, nagyon szívesen segítünk. És persze ez az új kezdeményezés, ez a kísérleti projekt, amit a parlament engedélyezett, ez arra fog szolgálni, hogy kibővítsük az együttműködési körünket, minden tagállamban jelen leszünk. Úgyhogy kérem, hogy vegyék ezt figyelembe, és hogyha ez érdekes lehet az önök választó körzetében, akkor ne felejtsék el, hogy vannak most pályázatok online. Nagyon köszönöm a figyelmet. Nagyon köszönöm, Belán asszony. Most pedig megkérdezném a kollégákat, hogy van -e esetleg kérdés vagy bármilyen megjegyzés, szeretne valaki a kollégák közül felszólalni. Mogovics úr, Nos, az Európai Unió homogén fejlődése szempontjából három dolgot szeretnék megkérdezni. Először is el tudnám mondani, hogy a világ többi részéhez képest ebben az Európai Unió regionális fejlődésével. Második dolog, a bizottság, az Európai Bizottság munkájába hogyan fog beleszólni az új költségvetési keret, illetve hány tagállam fordult már önökhöz ezekhez a tagállamokon belül mennyire látható már a regionális fejlődés. Nagyon köszönöm. Nagy közigazgatással vagy igazgatással nem rendelkeznek, közvetlenül hozzáférnek-e ilyen segítséghez, támogatják. Hiány van azzal kapcsolatban, hogy mi a régiókban mit is teszünk, és ezért szeretném tudni, hogy az ilyen kutatási helyekben ennek van-e jelentősége. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Köszönöm a szót, nekem is lenne egy kérdésem. Méghozzá az információ megosztásáról arról, hogy az információt nem csak az önkormányzatok, a városok kapják meg, hanem esetleg szervezetek is, amelyek ezekben a városokban dolgoznak. Következő kérdésem pedig, van esetleg, el lehet magyarázni esetleg valahogyan azt, hogy miért csupán bizonyos tagállamokban, miért csak öt tagállamban vannak jelen, és miért nem az összenem? Valaki szeretne még hozzászólni? Ha nem, akkor én magam is szeretnék feltenni egy kérdést. Milyen kritériumok alapján állítják össze a stratégiájukat? Melyek azok a kritériumok, amelyeket elemeznek? Tehát mondjuk évelejéumok. alapján választják ki ezeket a témákat. Hogyha más kolléga, asszonynak. Nagyon köszönöm. Köszönöm a kérdéseket, megteszem, amit csak tudok. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy a, ugyanakkor kutatóközpont is. Ettől lesz az én szememben annyira különleges. Azonban együttműködési megállapodásokat egyetemekkel, régiókkal, tagállamokkal, például az egyik tagállamnak mondjuk a kutatási területeken. A kritérium az a tudományos kiválóság, illetve a kutatott témának a közössége. Körülbelül száz egyezményt írunk alá az évek során kutatásokat publikálunk együtt a sok partnerünkkel. Tehát nem igazán számít, és a, az okos eszközökről már beszéltem, ezt már mindenki ismeri, egy része kötelező Európában, régiókkal is együttműködünk, például van egy, valamint konzultáció tanácsokat lehet kérni. Vannak már olyan tagállamok, kb. 180 régió is, amelyek már regisztráltak erre a platformra, és amelyek ebben a témában együtt működnek velünk. Harmadik országok idén ősszel először lesz egy szeviai ülésünk, ahol egyébként ezekkel a témákkal foglalkoznak, és egy konferencia keretében belül megnézzük ezt a témát közelebbről. Nagyon jó ez, ugyanis a mi eszonyulnak mindehez a kicsi városok. Nehéz erre válaszolni, minden attól függ, hogy mi a téma. Az okos eszközök például egy olyan téma, amely ben sok állam, város szíves a fajta együttműködés, a jövőben csak növekedni fog. Ami az információ megosztást illeti, beszéltem az előbb az együttműködési megállapodásokról. Miért öt országban vagyunk jelen? Lehet, hogy nem jól mondtam, ezek nem irodák, ezek részei a székhelyünknek, például a bizottságnak is, bizottság is el van Brüsszelben, Luxemburgban, stb. Ugyanígy működünk mi is. A legnagyobb kutatóközpontunk, ez a harmadik legnagyobb kutatóközpontja az, egyes, az Európai Bizottságnak a dolgozók számának szempontjából. Öt országban vagyunk jelen, ezek régen együtt voltak, aztán aztán pedig külön váltak, tehát hogy egy, egy történelmi téma régen az atomterület, hogy a közös kutatóközpont független és tudományos módszerek alapján dolgozik, ez tényleg így is van. Másrésztről ködve választjuk ki a témákat. A főigazgatóságok megkérnek minket, hogy egy-egy témát vizsgáljunk, mert azon a témán jogszabályt szeretnének hozni, vagy esetleg a más elői is jelen vannak. Remélem, hogy sikerült válaszolnom a felmerült kérdésekre. Nagyon köszönöm, Belen asszony. Pierre-rel kapcsolatosan volt egy kérdés, hogy hogyan kapcsolódik az az önök munkájához. Már a Jobb kommunikációra van szükség, szélesebb körű kommunikációra, igen. Próbálkozunk, és természetesen van kommunikációs stratégiánk, különböző érdekeltekkel egyeztettünk, a tudósokkal, a kutatási témákról, a döntéshozókkal egyeztetünk, illetve a, köz, a nagy közönséggel, a közvéleménnyel vagyunk kapcsolatban. Olaszországban van egy látogatóközpont, ahol a látogatók kísérleteket végezhetnek, és megtapasztalhatják a munkánkat valós időben. Választ kapott a kérdésére? Igen. Köszönöm szépen, Belen asszony. Nagyon köszönöm, hogy eljött, és hogy meghallgathattuk ezt a prezentációt. A negyedik napi rendi pont következik, növekedés és kohézió előmecsere, a növekedés és a kohézió előmozdítása tekintetében a határregiókban, akkor az előadó beszélt arról, hogy milyen fontosak a határrégiók, Körülbelül a népesség 13%-a él ezekben a régiókban. Bemutatja majd a jelentés tervezetet. Bogovics úr. Nos, sajnos családi okokból nem tudott eljönni az előadónk, Lengyelországban maradt, ezért az ő nevében fogom most ezt a saját kezdeményezésű jelentést bemutatni és Hetman úr szövege is ezen eszmecserére vonatkozik. Megpróbál a lehető legtöbbet átvenni ebből az eszmecseréből a jelentésébe. Ezen régiókra vonatkozóan egy külön jelentést kellene megfogalmazni. Hetman úr jelentésében az EU-n belüli 40 határmenti régióval foglalkozik. De készen áll arra, hogy az árnyék jelentéstevőkkel szorosan együttműködjön, és a módosítókat felvegye a jelentésbe. március 20-án adott ki az Európai Bizottság ebben a témában különböző más hátrányokat is elszenvednek. Olyan hátrányokat, amelyek a fejlődésüket akadályozzák. A bizottság szerint, mondja ezt a bizottság, és ezáltal a GDP 2%-kal, majdnem 90 milliárddal nőne. Ez egy nagyon nős munkahelyeknek. A jelentés első részében az előadó célja a szabályozást is vizsgál, amelyeknek az az eredménye, hogy a gazdaság növekedése nehézkesebb ezen területeken. Különböző ilyen akadályok léteznek, mint amiről már eddig is beszéltem. A munkavállalók számára felmerül az a, poz, az a probléma is, hogy a saját szakképzettségüket hogyan tudják elismertetni. Természetesen Fontos témák még a társadalombiztosítás, az adó szabályozások. Ehhez kapcsolódik még, hogy ami az állami kiadások jogalkotását illeti, ami az adózás, a társadalmi biztonság, társadalombiztosítás kérdéseit illeti, ezeket közelíteni kellene egymáshoz, így lehetne könnyebben közös nevezőre jutni támogatás. Több bizalom a városok között, nagyobb rugalmasság és a képzés jelentősége mindenképpen kiemelendő. És a nyelvűség is nagyon fontos a határmenti területeken. Ez egy nagyon fontos jelenség. Ami a foglalkoztatást illeti, és ami a menekültek kérdését illeti, ezek is fontos területek. El kell érnünk, hogy a helyi önkormányzatok jól együttműködhessenek a tagállamokkal és az Európai Uniós szintű politikai döntéshozókkal is. Az egészségügy területén meg kell próbálni határon átnyúló módon és szolgáltatásokat nyújtani. A harmadik terület a jelentésben az Európai Uniós mechanizmusok összekötése, a területi együttműködés az egyik fontos ilyen terület, és a bizottság javaslatában az áll, hogy 2020 után ezen programokat tovább kell vinni. A jelentéstevő arra azt is kiemeli, hogy bizonyos területeken a jelenleg elért a jelenleg elérhető finanszírozási forrásokat 100%-ban nem aknázzák ki. Még vizsgálják. Szeretnék én magam is pár személyes megjegyzéssel élni. Először is praktikus gyakorlati példákat szeretnék kiemelni az országomból, ami ugye Ausztriával, Szlovéniával határos. Fontos, hogy ezeket a kapcsolatokat megjelenítsük, és fontos, hogy ezeket a Ausztriában Régen a szlovén jelen volt, most azonban látok ütötték fel a fejüket. a társadalom társadalombiztosítás országból érkezett szülőknek mondjuk nem akartak családi fotlékot, vagy kevesebb családi fotlékot szerettek volna fizetni. Szerb lehetne a határmenti kérdéseket meg szüntetni. Um, Éppen ilyen olyan körülmények között is. Nekem egy kicsit könnyebb a dolgom, mert itt van velem az iPad-em, aminek világít a képernyője. Minden esetre köszönöm az előadónak, a régiók, a közel, közlekedési, szolgáltatási, egészségügyi ellátási problémák például csak hogy néhányat említsek. A sürgősségi szolgáltatások esetében mindig felmerülnek problémák, mint a tűzoltók vagy a rendőrök munkája tekintetében, illetve nagyon fontos, hogy már nem ismernek határokat. El kell kezdenünk gondolkodnunk pénzügyi ösztönzőkön is olyan projektek esetében, amelyek ezeket a problémákat célozzák megoldani, például a munkaerő elhelyezkedésében, vagy a munkaerő el, a határrégiókban. Én azt gondolom, hogy a belső határtérségeken túlmenően a külső határokra is stratégiát kell kidolgoznunk, a tengeri határokra is. Különösen azokra az országokra gondolok, amelyek aktívan részt vesznek az integrációs folyamatban, ahogyan az is ellesen. Illetve arra is szükség van, hogy tagállamoktól segítséget kapjunk. Minden szinten az erőfeszítéseinket koordinálni kell. A parlament bizonyára, hogyha a jogi és közigazgatási határokat lebontják, akár 91 milliárd euróra is rúghatnak ezek az előnyök a számítások szerint, nagyon fontos, hogy 150 millió európai állampolgár számára javíthatjuk ezekkel az intézkedésekkel, azt kell foglalni ebben a különösen fontos kérdésben. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakul majd az együttműködés, és a többiek véleménye köszönöm. A többi frakció részéről nem látok árnyék előadót. Um, I give the floor so to the second round. Akkor elindíthatjuk a vita második körét mindenki, aki eddig nem tudott szót kérni, de szeretne. Ami a határrégiókkal kapcsolatos jelentést illeti, nos, én magam is egy ilyen régióban élek, 5-10 kilométerre, két, sőt három határtól is. A, az én régiómban próbálj aztán, hogy ezen projekteknek van-e valódi létjogosultsága vagy sem. Az MFF ezen projektek kivitelezésére betervezett egy összeget, és azt látom nagy örömmel, hogy a bizottság eurót tervez a következő tervezési időszakra. Hogyha ezt összehasonlítjuk az előző időszakkal, akkor ez egy komoly emelkedés. Az előző időszakban 6,6 milliárdot terveztek, úgyhogy mindenképpen pozitív az, hogy a bizottság ezt prioritásként elismeri. Ez egy nagyon fontos üzenet. A parlament van még egy téma, amely nagyon sok mindenkit foglalkoztat a kihatárok menténél, ez az egészségügy. Az Európai Unió egyértelművé teszi, hogy mely tagállam a felelős ezért, és mely tagállam egészség biztosításának kell ezért fizetnie. És ezzel mindenképpen segíthetünk a polgároknak. A ZOAST eszköz lehetővé teszi azt, hogy ezt a lehető egyszerű, legegy, mely tagállam melyik ellátásért fizet. A ZOAST létezik most már, és a bizottság közleményében ezt részletesen leírják, és bevált gyakorlatként mutatják be. A bizottság szerint a bevált gyakorlatok katalógusát kívánja létrehozni. További munkát jelent a tagállamok számára, de a határmenti régióban lévő polgárok számára mindenképpen áldás, hogy létezik ez az OASZT. A bizottság közleményében még azt is olvashatjuk, hogy a European Cross-Border Convention, tehát az Európai Határmenti Egyezmény, egy olyan jogi eszköz állam jogrendszeri jogát lehessen egy adott jogrendszerben felhasználni, és így sok projektet lehetne leegyszerűsíteni és még egyszerűbbé válna az, hogy a határon átnyúló tevékenység megkönnyebbüljön. Kérném a bizottságtól, hogy konkrétan írja le ezt jelentéséhez is, be fogom ezt nyújtani azért, hogy ez konkrét eredményt is hozzon. Ennyit szeretnék most elmondani, Más nem látok, aki szót kérne, úgyhogy Bogovics úrnak adom meg most a szót, vagy inkább a bizottságnak először. Tehát először a bizottságnak adom meg a szót, hogy foglaljon állást az elhangzottakkal kapcsolatban a kérdésekre. Thank you very much, Ms. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést. Se fény nincsen, most már se hangom, nem tudom, meddig jutunk ezzel. Natalie Büszket vagyok a regionális főigazgatóságtól.